helyzete Európában, és megadom biztos Jurova biztos asszonynak a szót parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt képviselők, jó reggelt kívánok! A Nemzetközi Nőnapot ünnepeljük ma, ezért nagyon örülök annak, hogy ennek alkalmából beszélhetünk a nők és a férfiak helyzetéről az Európai Unióban. Az Európai Bizottság 2015-ös éves esélyegyenlőségi jelentéseben is szerepel, amelyet egyébként ma hoztunk nyilvánosságra. Férfiak és nők esélyegyenlősége ez egyik alapvető érték az Európai Uniónak, kötelező jog, jogi kötelezettségként az integrációs folyamat kezdete óta szerepel ez a szerződésekben. A társadalmak jelentős előrelépést értek el az elmúlt 60 évben ezen a téren is a nők helyzete jelentősen javult a társadalomban. A nők munk munkaerőpiachoz való hozzáférése sokkal jobb, mint korábban, nem tagadhatjuk, hogy javul a helyzet. De, de továbbra is maradnak ö, e, különbségek. Ugyanakkor ebben a tempóban folyik tovább a javulás, még 70 évre lenne szükség ahhoz, hogy a teljes egyenlőség valósul meg a férfiak és a nők között, hiszen például a statisztikák szerint az ugyanolyan beosztásban dolgozó nők 16%-kal kevesebbet kerestek, mint a férfiak. A férfiak egy órát, a nők három órát töltenek a háztartás, illetve a gyerekekkel. Óriási kihívás a nők számára a magánélet és a munka összeegyeztetése, amely a nők gazdasági függetlenségét veszélyezteti és szegénységbe sodorhatja a családokat, főként, de nem csak akkor, hogyha a nő az egyetlen kenyérkereső a családban a nők nyugdíjára is komoly kihatással van az időskori ellátásra. A nők időskori nyugdíja 40%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké az átlag szerint. Ez óriási különbség, és úgy tűnik, hogy ez a különbség nem csökken. Éppen ezért a pozitív változások tempóját kell felgyorsítani. Egy olyan társadalom kialakítás érdekében, ahol minden férfi és nő, fiú és lány egyenlő esélyekkel bír. Egy egyenlőbb Európáért mit tehetünk? Az európai lakosság fele nő. A vállalat vezetés minden szintjén több a férfi, mint a nő, a kormányzat minden szintjén több a férfi, mint a nő. Ez egyébként igaz erre az Európai Parlamentre is az Európai Unió tőzsdén jegyzett cégeinek felügyelőbizottságában, illetve igazgató tanácsában kb. 20% a nők aránya. Azt szeretnénk, hogyha ezt az óriási aránytalanságot valahogy javítanánk, legalább 40%-át az igazgató tanácsoknak nők kell, hogy alkossák erre vonatkozó szabályokat el kell fogadnunk, az Európai Uniónak pedig segítenie kell abban, hogy a még lemaradóban lévő tagállamok javítsanak ezen a statisztikán. Másodszorban könnyebbé kell tenni az európai polgárok számára a munka és a magánélet összeegyeztethetőségét. Ebben az évben az Európai Bizottság be kíván nyújtani egy olyan jogalkotási és nem jogalkotási típusú csomagot, amelynek célja az, hogy a munka és a magánélet egyensúlya megvalósítatóbb legyen. Például a színvonalas napközikhez való hozzáférés, illetve a rugalmas munka E, körülmények megteremtése által. Úgy érezzük, hogy ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy nagyobb mértékben vegyenek részt a nők a munkaerőpiacon. Ez demográfiailag és gazdaságilag is szükséges. Ráadásul az Európai Unió gazdasági növekedésének is elengedhetetlen előfeltétele. Harmadsorban a nemi e, alapon elkövetett erőszakos cselekmények e, túlságosan szemben fordulnak elő. Minden harmadik európai nőt fizikálisan vagy szexuálisan megtámadnak az életese során. Éppen ezért a múlt héten az isztambuli egyezményhez való csatlakozást kezdeményezte az Európai Bizottság. Az első olyan kötelező érvényű jogi eszköz ez, amely a nők elleni erőszak ellen nemzetközi szinten kívánja felvenni a harcot. Az Unió isztambuli egyezményhez való csatlakozása kulcsfontosságú lépés ebben a stratégiában. Úgy érzem, hogy az Európai Bizottság holisztikus megközelítése e tekintetben megfelel az Európai Unió egész stratégiájának. Hogyha az Európai Unió valóban csatlakozik az isztambuli egyezményhez, akkor koherensebbek leszünk a nők elleni erőszak elleni fellépés terén, és hatékonyabban tudjuk majd kihasználni az Európai Unió programjait és erőforrásait megerősíti a hitelességünket is, illetve az elszámoltathatóságot is javítja. Majd úgy érezzük, hogy hozzájárul ez majd a nemies egyenlőség, a diszkrimináció ellenesség és a gazdasági növekedés megvalósításához. Továbbá. Tyson biztos asszonynal együtt dolgozunk azon, hogy az alapjogi ügynökség 2013-as felmérésének eredményeit egy falóappal lekövessük. Az Eurostat és a nemzeti, tehát tagállami statisztikai hivatalok az unió támogatásával végezték el ezt a felmérést, az, végzik ezt a felmérést, az Eurostat egy ilyen felmérést az éves munkaprogramjában is kitűzte maga elé célul. Úgy érzem, hogy a nemi esélyegyenlőség 2016 eh, és 19 közötti programjában egyértelműen eh, tetten érhető ezeknek a területeknek a fontossága. A egyenlő gazdasági és eh, munkaerőpiaci jogok tekintetében. Ebben a stratégiában azt is megtalálhatjuk, hogy a legfontosabb fellépések mellett az nemi esélyegyenlőséget segítjük majd azáltal is, hogy minden uniós szakpolitikába beépítjük ezt a szempontot, ez az úgynevezett horizontális mainstreaming, a különböző szakpolitikákat, jogi intézkedéseket, illetve a különböző költségvetési programokat is mind-mind elemezzük e tekintetben, hogy hozzájárulnak a nemi esélyegyenlőség megvalósításához. Végezetül hangsúlyoznám, hogy a nők társadalmi és gazdasági helyzetének javítása, illetve a nők szemben elkövetett erőszakos események visszaszorítása az Európai Bizottság számára az egyik legfontosabb prioritása marad az elkövetkezendő időkben is. Na. Köszönöm szépen, most pedig Le Grip képviselőnek adom meg a szót. Merci, Madame euh, la Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen, biztos asszony, ezt a bevezetőt, amely erős kötelezettségvállalásról tesz tanúbizonyságot személyes és politikai szinten is a nők és a férfiak egyenlőségét, illetve egyenjogúságát illetően, felvázolta a legfontosabb aspektusokat, illetve a prioritásokat az Európai Bizottság részéről, melyek célja, hogy a szociogazdasági körülményeit a nőknek javítsuk. A néppárt nevében szólok most a Nemzetközi Nőnapon, és a néppárt is úgy gondolja, hogy ez egy óriási nagy kihívás. A társadalmi, gazdasági helyzetét javítani kell a nőknek. Ez igazságszolgáltatási, pol, politikai, illetve versenyképességi kérdés. Nagyon fontos, hogy ez az egész kontinensen érvényesüljön, és megpróbáljuk valahogy ezt a szakadékot szűkíteni hiszen a nők ugyanolyan képesítéssel rendelkeznek, mint a férfiak, így humán erőforrás potenciált veszítünk, azzal, hogy a nők nincsenek egyenlő helyzetben a férfiakkal a munkaerőpiacon. Tehát a néppárt részéről azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, és a jövőben aktívan fogunk dolgozni azon, hogy javítsuk a nők helyzetét az elhangzottak értelmében. Itt európai kezdeményezésről van szó, illetve kezdeményezésekről, de ugyanígy a tagállamoknak is fel kell vállalniuk az erre vonatkozó feladatot, a fizetési különbségeket csökkenteni kell, javítani kell a gazdaság, illetve társadalmi helyzetét a nőknek. Ezen gondolatok mentén kell előrelépnünk, és köszönöm szépen a bevezetőjét, tisztelt biztos asszony. Lögrip asszony kék kártyát kapott Levriő úrtól. Készen áll-e arra, hogy erre válaszoljon? Igen, rendben, akkor megadom a szót a kékkártyás felszólalásra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nagyon röviden fogok szólni. A következő kérdéssel fordulok Konstanz Le Grip asszonyhoz. A 28 tagállamok szintjén el kellene fogadni a Koper Zimmermann törvényt, amelyet Franciaországban hagytak jóvá 2010-ben, és ez a nagy vállalkozások vezetőségében a paritást próbálja megvalósítani. Ami azt jelenti, hogy a vezetői fórumokban a nők szerepét próbálja a férfiakéval egyenlővé tenni. Mit gondol erről? Válasz. Igen, köszönöm szépen, természetesen tanulmányok készültek ebben a témában, és ez, ezek nagyon jól mutatják, hogy, hogy nagyobb fokú paritásra van szükség, a nagyvállalkozások igazgató tanácsaiban, és ezen a területen jogi szempontból is erőledépés történik. Nem csak az igazgatói tanácsról van szó, hanem minden más döntéshozatali szervről a nagyvállalatok esetében, és ezért üdvözlöm a bizottság kötelezettségvállalását, amely arról szól, hogy a nőket vezető, nők vezető szerepét megerősítse. Igen, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezen a területen előrelépés történjen. A néppárt emellett tör láncsát, a nők, nők számára nagyobb jelenlétet kell biztosítani a nagyvállalatok igazgató tanácsában. I will give the floor to Mrs. Most pedig Linkevics, de asszonynak adom meg a szót parancsolja. Igen. Ponia komisárja, és viszont szirdies dökoljú. Tisztelt biztos asszony, köszönöm önnek, hogy eljött ma és ismertette ezt a közleményt a nők társadalmi gazdasági helyzetéről Európában. Szimbolikus jelentőségű, hogy a március 8-ai plenáris ülésen az esélyegyenlőségről beszélünk, valamint a nők helyzetéről az Unióban. Az SND frakció részéről szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, amely arra ösztönzi az Európai Uniót, mint nemzetközi szervezetet, hogy csatlakozzon az isztambuli egyezményhez. Ez lenne a második eh, ENSZ eh, egyezmény, amelynek eh, részesévé válna az Európai Unió. A kollégáknak és a bizottságnak is, valamint saját magunknak is azt szeretném, hogy biztosítsuk, a nők érdekét szolgáló jogszabályok elfogadását nem csak március 8-án. Javítanunk kell a nők helyzetén, a nők gazdasági és társadalmi helyzetén Európában. Ennek érdekében sokkal többet kell tennünk. Biztosítanunk kell, hogy a nők össze tudják egyeztetni a munkát és a családot, magánéletüket, a 21. században is, ugyanis komoly terhet jelent ez a nők vállán. Mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a nők elveszít, segítsék munkájukat, miközben a családtagjaikról gondoskodnak. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a saját egészségügyük, egészségük szempontjából is legyen elég idejünk. A gyermekgondozást, illetve a szülési szabadságot is összhangba kell hoznunk és biztosítani kell, hogy tudjanak gondoskodni az idős családtagjaikról, anélkül, hogy közben állásukat elveszítsék. Biztosítanunk kell, hogy a barcelonai célkitűzéseket elérjük. Vagyis biztosítani tudjuk azt, hogy a elég gyermek ellátó intézmény működjön. Együtt kell működnünk a szociális partnerekkel, innovatív megoldások érdekében, amelyek alapján az emberek össze tudják egyeztetni munkájukat és családjukat. Köszönöm szépen, Van asszonynak adom meg a szót. Ja, guten Morgen. Köszöntöm, elnök asszony, biztos asszony. Ma reggel a nők társadalmi-gazdasági helyzetéről beszélünk Európában. Az Európai Bizottság megint csak kifejtette, hogy nem a nők oldalán áll, nem azon nők oldalán, akik anyák és munkavállalók egyben, továbbra is a nők által való értékképzést be akarja vonni a gazdaságba, de nem ismeri ezt el. Geri Becker úgy nyert Nobel-díjat, hogy hangsúlyozta a nők által képzett értékeket, az OECD ezt már elismerte, és az ENSZ is. A családok, valamint az anyák, a dolgozó anyák által elért teljesítmények, az általuk végzett munka egy nagyon határozott gazdasági tényező. Hölgyeim és uraim, az érték képzés úgy kezdődik, hogy először is megbecsüljük ezt az értéket. A, ugyanakkor az tagállamokban nem ismerjük ezt el talán először az anyák és a családok diszkriminációjáról kellene beszélnünk. Ez azt hiszem, hogy valóban újdonságot jelentene. Köszönöm szépen. Beszerre a képviselő. Jó reggelt kívánok! Köszönöm elnök asszony, köszönöm Jurova asszony. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt van ma a Nemzetközi Nőnapon. Emlékeznünk kell arra, hogy az egyenlőség nem csak egy érték, hanem egy jogi kötelezettség is, sőt, ennél messzebbre is mennék, ez az érdekünk. Ez az egyetlen dolog, ami alapján messzebbre mehetünk, és az összes erőfeszítésünket annak szenteljük, amire, amire szükségünk van, hogy egyenlőséget teremtsünk a világban. Ez egy kötelezettség, de gyakran ez egy terhet jelent a nők számára. Noha emlékeztünk arra, megjegyeztünk, hogy mi, megjegyeztük, hogy mi alkotjuk a lakosság nagy részét. Ennek különböző vonzatai vannak, és ma a Nemzetközi Nőnapon 2016-ban még mindig azt tapasztaljuk, hogy óriási a bérszakadék, átlagosan 16 százalék, de olyan országokban, mint hazám, a 25 százalékot is eléri. Azt tapasztaljuk, hogy a nőket jobban sújtja a szegénység kockázata, hiszen a, nem csak a bérszakadék nagy, hanem a nyugdíjszakadék is, és a nők sokkal nehezebben férnek hozzá a munkaerőpiachoz, egyre inkább csökkennek a béreik. Azt is tapasztaljuk, hogy még mindig óriási az egyenlőtlenség a vállalatok igazgató tanácsában, a vezető posztokon. Ugyanakkor vannak eszközök a kezünkben, itt van az Európai Parlament is, amely társjogalkotó szerv és a társ, társjogalkotó, ezen van a hangsúly, el kell érnünk az egyenlőséget. Ott van a, az anyasági irányelv, vagy a parental leave, bárhogy is nevezzük, mindenképpen ez az európai családok érdekét kell szolgálja. El kell érnünk azt is, hogy a Women on Board irányelvet előbbre vigyük, mert csak nagyon kevés ország van, mint a jelenlegi elnökséget adó ország, amely blokkolja ezt. El kell érnünk azt, hogy 40% legyen a nők aránya, ugyanakkor ez, ez nem egy szeszélyes cél. Szeretném még egyszer megköszönni a személyes elkötelezettségét, Ma az Európai Bizottság azt kéri az Európai Uniótól, hogy csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, amely az első kötelező érvényű egyezmény, amelyet a felléphetünk az esélyegyenlőség érdekében. Köszönöm szépen, Matthias képviselő. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Köszönöm az ön által elmondottakat. Vannak akik, akik kiemeljük a pozitívumokat, ugyanakkor ma nem ünnepelhetjük még a jog egyenlőséget, vannak ugyanis komoly különbségek a férfiak és a nők között. Egy kicsit belefáradtam már abba, hogy évről évre ugyanazt hangsúlyozzam, hiszen a nők társadalmi és gazdasági helyzete Európában nagyon egyszerű, az egyenlőtlenségek növekedtek, a bérszakadék növekedett, a nők elleni erőszak is egyre fokozottabb és gyakran brutális formákat ölt. Csak hazámban 29 nő vesztette életét tavaly a családon belüli erőszak miatt, és ez egy nagyon komoly helyzet a, fontos, hogy a bizottság ezeket az egyenlőtlenségeket nem csak a kvóták vagy a szavak mentén próbálja orvosolni, komoly politikai lépésekre van szükség. El kell ismerni, hogy a megszorító intézkedések kudarcot vallottak, ez egy jó kezdet lenne az anyasági, apasági irányelvet valóra kellene váltani. Nem csak szavakra van szükség, mert ez a bizottság rosszul indított, amikor visszavonta ezt az irányelvet, nem akarja elismerni azt, hogy valóban léteznek az egyenlőtlenségek. És én azt sajnálom, hogy minden évben idejövünk és beszélünk ezekről a dolgokról, de fontos, hogy a szavainknak legyenek következményei is. Következő hozzászóló Reintke asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák. 57-ben született az édesanyám egy hadgyermekes családban Németország hegyvidékén. Ugyanabban az évben, kicsit délebre Európában egy jelentőségteljes esemény történt. Az európai vezetők, férfiak, aláírták a római szerződést, egy egészen egyszerű és mégis mai napig teljesítetlen elvel, a nők és a férfiak egyenlő fizetést kell, hogy kapjanak ugyanolyan munkáért. Ez az elv és az édesanyám ugyanabban a, az évben születtek meg, mégis azt kell mondanom, hogy édesanyám egész élete során nem élvezhette ennek a döntésnek a gyümölcsét. Soha nem kapta meg ugyanazt a fizetést az elvégzett munkáért, mint a férfi kollégái. Ez a bérszakadék még mai nap is létezik, teljes mértékben elfogadhatatlan az egész Európai Unióban és Németországban is. Keményen dolgoznak a nők és a férfiak is Európában, és dolgozó nőként úgy gondolom, hogy édesanyámnak joga van ahhoz, hogy igen dühös legyen az Európai Unió kudarca miatt. Ezt az elvet nem sikerült valóra váltani az Európai Uniónak. Ma a Nemzetközi Nőnap van, emlékeztet ez bennünket arra, hogy az egyenlőséget kell harcolnunk. Az elmúlt hat évtizedben több millió nőt magára hagytunk, illetve nem teljesítettük ígéretünket. Mi 30 évvel később született generációhoz tartozunk, és még mindig nem kapjuk meg azt, amit megérdemlünk, egyenlő fizetést ugyanolyan munkáért az európai társadalmakban. Ezért megvan ugye a jogalap arra, hogy rákényszerítsük a tagállamokat arra, hogy lépjenek. Azt kérem, biztos asszony, lépjünk, és az elvek váljanak valóságra az Európai Unióban. Elnök, köszönöm szépen, Parker asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az Eurostat szerint 2010 és 2012 között több mint 30 ezer ember emberkereskedelem áldozata volt, ennek 80%-a nő. Az ezzel foglalkozó ügynökség arra hívta fel a figyelmet, hogy mintegy 3000-en az emberkereskedelem áldozatává válnak az Egyesült Királyságban 30%-kal többen, mint az előző esztendőben. Ennek hátterében az Európai Unió kudarca áll, hiszen lehetővé tesszük azt, hogy a határon átnyúló formában működjenek a bűnbandák. Azt láthatjuk, hogy a szervezet bűnözés kihasználja a jogi hiátusokat, és még az Európol is rámutatott arra, hogy nagyon nehéz felismerni és felfedni ezeket a bűntetteket. Nagyon nagy szavakat hallunk, de mit értünk el? Egyetlen egy embercsoportot segített az Európai Unió, ez pedig az emberkereskedők, és az elnök félbeszólítja a felszólalót technikai hibára hivatkozva. Igen, folytathatja. Tehát az Európai Unió csak az emberkereskedőknek segített, illetve az erőszakoskodóknak lehetővé tette azt, hogy belépjenek az Egyesült Királyságba, hiányoznak a határellenőrzések, Ugyanakkor az ILO tagjai vagyunk, ahol egyenlő munkakörülményeket kell biztosítani, valamint az ENSZ ügynökségek és a nők jogait próbálják előmozdítani. A nemzetközösséggel a kapcsolatot kívánjuk megerősíteni. Azt látjuk, hogy a munkakörülmények, illetve a szülői szabadság nem érvényesül meg, megfelelően. Semmitől nem kell tartaniuk a nőknek, hogyha elhagyjuk az Európai Uniót és kilépünk. Köszönöm, Kapel képviselő, köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. A Nemzetközi Nőnap alkalmából elmondhatjuk, hogy a nők társadalmi gazdasági helyzete még nem elegendően jók az Európai Unióban a bérek szempontjából sem, főleg ha figyelembe vesszük, hogy jobb végzettséggel rendelkeznek, és jobban teljesítenek azon vállalatok, ahol nők vannak vezető posztokon komoly küzdelem folyt a nők esélyegyenlőségért. Általában 16%-kal kevesebbet keresnek a nők, mint a férfiak, és egyes tagállamokban még nagyobbak a különbségek. 2,6% Szlovéniában, 22,6% azonban Ausztriában és a gyermekvállalás esetén még nehezebb a nők helyzete. Minden harmadik gyerekes nő részmunkaidőben dolgozik, ugyanakkor Ausztriában a férfiak minden 20. minden 20. férfi dolgozik így. A nők esetében sokkal gyakoribb a részmunkaidő valószínűsége. Tanulmányok is bizonyítják azt, hogy az 53%-kal jobbak a részvények, hogyha olyan vállalatoknál, ahol nők vannak vezető posztokon. A vezető posztokon, ha nők vannak, akkor jobban teljesítenek a vállalatok, általában 5%-kal jobban, hogyha a vezető posztokon nők dolgoznak, tehát a számok egyértelműen önmagukért beszélnek, éppen ezért ösztönöznünk kell azt, hogy a nők egyenlő arányban legyenek részt a gazdasági elitben a kép a szokásos európai parlament plenáris ülés strasbourg seven hundred and fifty valahány képviselőből körülbelül ötvenen vagyunk itt a nap azonban különleges hiszen március eight a van a nemzetközi nőnap és az egész délelőttöt ennek jegyében töltjük. különleges a nap azért is történelmi jelentőségű mert az európai unió az egyik leggyalázatosabb tervet kvánja ma itt meggyökeresztetni. azért is gyalázatos a dolog mert a nőknek világszerte tapasztalható szenvedését fájdalmait és a velük szemben tapasztalható diszkriminációt kvánja kizsákmányolni egy aljas cél érdekében. mi is az aljas cél? a bevándorlás beteleptés népvándorlás elősegtése a következő módon a fősodrat a politikai és természetesen a mögöttük álló gazdasági fősodrat felismerte hogy bajban vannak ugyanis most már fellázadnak az emberek a népek és kimondják hogy nem menekültkérdésről van szó hanem bevándorlás amelyik nem tartozik az európai unió eh, hatáskörébe tehát nem foglalkozhat vele az európai unió eh, kizárólag a menedékkérdéssel menekültkérdéssel márpedig látjuk azt hogy körülbelül ten a az európába beáramló eh, inváziónak és embereknek eh, az ami ténylegesen eh, háborúval összefüggő területről jött. mit találtak erre ki? hogy gondolkozzunk másfajta menekültstátuszban. mondjuk ki azt hogy ha nők menekülnek az elől hogy őket a saját hazájukban diszkriminálják illetőleg erőszaknak vannak kitéve de hozzáteszik azt is hogy diszkriminációnak akkor alanyi joguk van európába jönni menekültstátuszért folyamodni illetve menedékjogot kapni és aztán a kedves családjuknak pedig alanyi joga van ezekhez a nőkhöz csatlakozni családegyestés folytán. igaz hogy ez majd csak a következő mary honeyból kedves régi ellenfelem által jegyzett jelentésből derül ki ez a gyalázatos terv de minden más ami történik a nőkkel kapcsolatban egyenjogúság egyenlő méltóság stb. stb. az mind csak egy kis körtés ahhoz hogy ezt a gyalázatos tervet keresztülvigyék. honeyból jelentés thirteen twenty three as pont minden hazáját féltő európai ember figyelmébe ajánlom. köszönöm. köszönöm szépen. adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Ismét itt vagyunk, ismét egyenlőségről beszélünk, illetve inkább egyenlőtlenségről a nemek között. Ez egy olyan vita, amely amelyet viszonylag gyakran le kellene folytatnunk. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság a Women on Board irányelvet támogatja. Nem is olyan régen a üvegplafon jelentést tárgyaltuk, Azaz, azt arról a jelenségről beszéltünk, hogy nem jutnak a nők magas pozíciókba. Azt látjuk, hogy alulprezentáltak a nők, Az önálló foglalkoztatottak között csak 31%-ban találunk nőket. A 2020-as agendában 70-75% volt a célkitűzésünk. Ez azt jelenti, hogy ez az alulreprezentáltság megjelenik minden szinten. A finanszírozásban, a finanszírozási ágazatokban, az akadémiában, a tudományban, a magas beosztású munkakörökben. Hogyan lehet ezt a két utat egyesíteni. Nos, először is az oktatási rendszer segítségével, az iskolák segítségével, másrészt pedig a családok segítségével. Hiszen ezt az előítéletet csirájában kell elfolytani, megfelelő modelleket kell biztosítani. Ha ezt nem tesszük meg, akkor 5-10 év múlva ismét az egyenlőtlenség lesz napi renden. Ez egy olyan vita, amely nagyon jól mutatja a nők és a férfiak közötti szakadékot, egy olyan vitán, vitán veszünk tehát részt, amelyet nem nézhetünk el fővel. Elnök, köszönöm szépen, Múdi asszony a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Boldog nőnapot kívánok mindenkinek! Az Európai Unió alapszerződésében benne van az a kötelezettségvállalás, hogy a nők és a férfiak között egyenlőséget érjünk el. Az alapszerződés óta az Európai Unió nagy lépéseket tett e felé a cél felé. Jogszabályokat hozott, egyenlő bánásmód, egyenlő fizetés, szülői szabadság, gondozási szabadság, illetve terhes munkavállalók védelme, védelmét illetően. Nagyon jól tudom, hogy ezek a jogszabályok milyen eredményt hoztak, hiszen a szakszervezeti képviselőként ezeket felhasználtam 20 éves tapasztalatom során. A nők bizony előreléptek különböző bérezési csomagok tekintetében, illetve a munkahelyi védelem tekintetében is, azonban senki nem mondhatja azt, hogy megvalósítottuk az eredeti célt, ami egyenlőség volt. Nem dőlhetünk tehát hátra. Láttuk, hogy a megszorító intézkedések miatt aránytalanul mértékben károsodtak a nők, illetve nagyobb mértékben átmeneti munkát, illetve kiszolgáltatott munkát kellett vállalniuk. Ha megnézzük az Európa 2020-as stratégiát, akkor azt látjuk, hogy megállapodás született, több mindent kell még tennünk. A bérszakadék csökkentése, a nők vezető pozícióba helyezésének előremozítása, illetve a szegénység visszaszorítása azonban a célkitűzések meghatározása fellépés nélkül értelmetlen. Látjuk, hogy a bizottság lépései nem igazán bátorítóak, hiszen nem látunk előrelépést a női igazgatók területén, illetve a szülői ö, szabadság területén, és most látjuk az egyenlőtlenséget a nők és a férfiak között. Ezért azt kérem a bizottságtól, hogy tegyenek eleget a szavaknak tettekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm, most, pedig Jusmenova képviselő következik. Elnök asszony, biztos asszony. A nők társadalmi-gazdasági helyzete kapcsán figyelembe kell vennünk az oktatásuk, az oktatási szintjük, valamint a bérük, illetve a munka esélyei közti összefüggést bizonyított tény, hogy noha magas szintű képzettséggel rendelkeznek, továbbra is hátrányos helyzetben vannak. Annak, ellen, annak érdekében, hogy ez a helyzet változzon, egy új esélyegyenlőségi stratégiára van szükségünk az EU-ban 2020-ig. A Nemzetközi Nőnap egy jó alkalom ahhoz, hogy figyelembe vegyük, és emlékeztessük a bizottságot és a tanácsot arra, hogy itt az ideje egy új stratégia gyakorlati végrehajtásának, olyan szakpolitikák által, amelyeknek célja a társadalmi-gazdasági helyzetük javítása kell legyen a férfiak és nők közti különbségek visszaszorítása érdekében, és szeretnék gratulálni az összes nőnek az Európai Unióban ezen nap alkalmából. Köszönöm szépen, Pimenta López. Köszönöm, elnök asszony. Az európai intézmények hajlanak arra, hogy ezt a kérdést a szakpolitikák kidolgozása kapcsán ígéretekkel próbálják orvosolni. Ugyanakkor a megszorító politikák fokozzák a diszkriminációt, és a nők hátrányos helyzetén csak rontanak. Ezen politikák az Európai Uniótól származnak, a tagállamokban végrehajtják őket, és rontanak, rontják a nők helyzetét a munkahelyek bizonytalanná válnak, a bérek csökkennek, egyre inkább nő a diszkrimináció. Éppen ezért nagyon fontos az anyasági irányelvet ismét elővenni, amelyet a bizottság elvetett javítanunk kell a nők helyzetén, például úgy, hogy a munkaidőt szabályozzuk és az államnak ismét fel kell vállalnia azon szociális funkciókat, amelyekről lemondott. Nem elég előmozdítani az egyenlőséget úgy, hogy a jobboldali politikákkal nem szakítunk. Köszönöm szépen, Ájutó képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Minden évben megpróbáljuk felmérni a nők helyzetét Európában, és mégis évről évre azt látjuk, hogy tényleg csiga tempóban javult csak a helyzet, hiszen bizonyos tagállamokban például óriási elkülönbség a fizetésekben, az esélyegyenlőségről még csak álmodhatnak a nők sok európai országban a nők számára a választás jogát, a szabad választás lehetőségét kell meg, megadni. Szabadon választhassanak mondjuk egy olyan munkát is, amely jellemzően férfiak által dominált, vagy hogy szabadon dönthessék el a nők, hogy akarnak egy gyermeket válni, vagy sem. Nem szabad, hogy a munka hiánya vagy a, a gyermeke ellátás hiánya mm, erőtesen rá bizonyos döntéseket a nőkre. Tehát a választás szabadsága, ez az, amiről meg kell állapodni. Itt van például a, a szülési szabadsága kapcsolatos szabályok, illetve azok hiánya. Úgy érzem, hogy hogy egész egyszerűen háttérbe, hátrányba kerülnek a nők. Itt van például az óriási különbség a nyugdíjak tekintetében. Ez a nap, a nemzetközi nőnap alapvetően a nők méltóságáról kell, hogy szóljon, azonban a társadalmi esélyegyenlőségért sokat kell tennünk még, meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget. Köszönjük, mondja az elnök, Korvin Mikke, képviselő úr, é a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az amerikai kosárlabda játékosokat vizsgálva arra a következtetésre jutottak a tudósok, hogy a magas kosarasok többet keresnek, mint az alacsonyak. Hogyha kevesebbet keres egy nő, mint egy férfi egy adott beosztásban, akkor valószínűleg ez azért van, mert ők nem tudják ezt a munkát ugyanolyan jól ellátni, mint férfi társaik volt, hogy a nők irányították Európát, hiszen azért volt az irányítás, aki a gyerekeket ápolta. Ahogy óvodába, iskolába küldték a gyerekeket, a nőket újra visszairányítottuk a munkerőpiacra, és hát úgy tűnik, hogy nem felkészültek még mindig erre, ezért keresnek kevesebbet. Itt van a, a sakk, vagy az extrém sportok, ahol például csak egy százalékát adják a nők, az ezen sportokat művelőknek. Tehát az Európai Unió mesterséges nyomást gyakorol a nőkre, egész egyszerűen így csökkentjük magának a játéknak a színvonalát is. A blue card from Mr. Jakovcsik. Jakovcsics úrtól kapott egy kékkártyás kérdést, Korvin Mike úr, hajlandó válaszolni erre, Jakovcsics úr? Köszönöm. Köszönöm elnök asszony a lehetőséget. Szeretnék egy kérdést intézni Korvin Mikke nagyra becsült képviselőtársasámhoz. Én elég jó kosaras voltam, pedig, mint láthatja, nem vagyok túl magas. De nagyon jó kosarasnak számítottam a magam idő, idejében. Tudja azt, hogy a jó kosarasnak nem, elsősorban nem magasnak kell lennie, az igazán fontos az, hogy az ember betalál-e a gyűrűbe, vagy sem. Ugyanez igaz a többi sportra is. Egyetért velem, hogy a magasság nem a döntő. Thanks. I accept only one blue. Csak egy kékkártyás kérdést fogadok el, bár sokan szeretek volna egy kérdést föltenni Korvin Mike úrnak. Igen, el ne felejtsük, a választ is meg kell még hallgatnunk, kérem a választ. Köszönöm, elnök asszony. Nos, képviselőtársam, nem én a lengyel másodosztályban kosaraztam, és elmondhatom, hogy nem keresnek többet nem keresnek többet a magas férfiak, mint az alacsonyak, ez nem igaz, és a nőket pedig bármikor 50 ponttal megvennénk kosárra labdában. Grazie Presidente. L'8 marzo ci ricorda ogni anno quanto ancora... Köszönöm szépen, március 8-a évente arra emlékeztet bennünket, hogy mennyi a teendőnk még a nők helyzetének javítása érdekében. Nagyon sok akadályt találunk ezen az úton, és jogalkotóként az a feladatunk, hogy az egyenlőséget helyreállítsuk. 2006-ban a, azt láttuk, hogy a nőknek két hónappal többet kellett dolgozniuk azért, hogy ugyanolyan éves fizetésre tegyenek szert, mint férfi kollégájuk. Ez pedig egyensúlytalansághoz vezet a későbbi nyugdíjak tekintetében. Ez pedig azt jelenti, hogy több ezer nőnek a szegénységgel kell szembenéznie. Az idősebb nők keretében háromszor olyan magas a szegénység aránya, mint az idősebb férfiak esetében. Ezt a szakadékot kell áthidalnunk. A Nőjogi Bizottságban pontosan ezzel foglalkozunk az Európai Unióban. Egy pár hónappal ezelőtt nagy többséggel megszavaztuk az én jelentésemet, melynek célja az volt, hogy az akadályokat elhárítsuk, Gondolok itt például az igazgató tanácsokban a nők szerepvállására. A vállalkozóknak csak egyharmada nő Európában, az elmúlt 50 esztendőben a foglalkoztatási aránya a nőknek 60-ról pusztán 63%-ra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy nagyobb kötelezettségvállalásra van szükség az intézmények részéről, és üdvözlöm Jurova biztosasszony munkáját. Úgy érzem, hogy együtt működünk és nagyon remélem, hogy az isztambuli egyezményt minden tagállam aláírja. Kék kártyás kérdést kapott Szanyi úrtól megválaszolja, igen. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Képviselő asszonyhoz fordulnék, egy picit, ha megengedi, gyorsan a történelemre is rápillantva nagyjából közmegegyezés van a tekintetben hogy one thousand nine hundred and seventeen óta ünnepeljük a nőnapot március eight án jövőre lesz száz éves ez a nap és három fő követelést tartalmaz az egyik ugye a nőknek az egyenlősége a munkaterületén a másik az anyák és a gyermekek védelme a harmadik pedig a nők közéleti szerepvállalása. egyetért e azzal képviselő asszony hogy jövőre negyedik pillérként a nők elleni erőszakot is beemeljük a követelések közé? köszönöm szépen madame non mi sembra che questa sia una domanda ma soltanto un intervento fatto del collega. nos azt hiszem hogy igazából nem teljesen értettem a kérdést de hogyha meg, meghallgatta amit elmondtam akkor azt látjuk hogy minden nap azért küzdünk hogy az isztambuli egyezményt ratifikálják a tagállamok ez pedig a nők elleni erőszakot illetve a gyermekek elleni erőszakot is fölkarolja. Mrs. Post Következő hozzászólunk Szrály Poszt képviselőasszony. Köszönöm szépen, kedves kollégáim! Az Európai Unióban nem tartjuk tiszteletben megfelelő módon nők esélyegyenlőséghez való jogát, például a munkaerőpiacon ez különösen igaz. Nagyon gyakran sokkal több a szegény nő, vagy az idősebb nők, időskorúak között is nagyon hátrányos helyzetbe kerülnek. Rengeteg nem fizetett munkát végeznek, ami gondoljunk arra, hogy például egy roma nő hátrányba kerül, az miért van? Azért, mert roma, azért, mert nő. Nyilván mindkétszer hátrányos megkülönböztetés éri. Ugyanez igaz például a melegekre, a melegnők kétszeresen hátrányba kerülnek. Tehát minden téren a nők alapvető jogai sérülnek, és úgy tűnik, hogy ezt elfogadjuk Európában, és semmit nem teszünk ezzel ellen már régóta. Az esélyegyenlőségi politikáról sokat beszélünk, ugyanakkor keveset teszünk ennek érdekében. Az Európai Bizottság is egy egyszerű technikai kérdésként kezeli ezt, igazi stratégiáról nem beszélhetünk, az világos, hogy Európában a férfiak és nőknek ugyanolyan mértékben kellene tudniuk dönteni a saját életükről. Úgy érzem, hogy abszolút prioritásként kellene ezt meghatározni. Számunkra ez alapvető fontosságú alapérték, hogyan lehetne a világot világon javítani, hogyha a lakók, a, e, a polgárok felét másodrangúnak tekintjük. Ez pedig különösen igaz a nőkre személyes megjegyzést is eh, megengednek nekem, akkor március 8-át én nem ünneplem, mert úgy érzem, hogy a Nemzetközi Nőnap is egy újabb ö, eh, ö, eh, bizonyíték annak, hogy mennyire nincs esélyegyenlőség, hiszen megmutatja, hogy az év 364 napjában nem vagyunk fontosak, csak ezen az egy napon. Yes, Mrs. Head. kártyás kérdés asszonytól. Köszönöm szépen. Soraya Posztal teljesen egyetértek. Én magam sem ünneplem a Nemzetközi Nőnapot március 8-án, mert minden nap nőnap kellene, hogy legyen. Minden nap fontos kell, hogy legyen a nők helyzete és egy esélyegyenlőség. Ez lenne a helyes. A nemi esélyegyenlőség stratégiája amelyről egyébként az Európai Bizottság beszélt. Ez valóban szolgálja a férfiak és a nők egyenlőségét? Egy igazi stratégia kellene, nem csak egy ilyen dokumentum. Hallgassuk meg a választ. Nos, köszönöm, kedves kollégina. Valóban én is úgy vélem, hogy nagyon határozott jelzést kell küldeni a tagállamok felé, hiszen az nemi esélyegyenlőségi stratégiára van szükség, nem csak egy ilyen belső bizottsági dokumentumra. Oké. Okay. Még egy kékártyás kérdést elfogad? En ik moet zeggen dat ik eigenlijk heel blij ben dat u deze ochtend. hier wat pe. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülök annak, hogy ma reggel egy kicsit föl élénkítette, élénkítette a vitát, hiszen igen, a Nemzetközi Nőnap alkalmával azt is halljuk a kollégát, hogy nincs szükség ilyen, ilyen napra, ezt sajnálatosnak tartom. A bizottság is elmondta, hogy továbbra is folytatni kell az egyenlő jogokért való harcot. Ez egy mindennapos cselekedet kell, hogy legyen, nem csak március 8-án kell, hogy ez történjen. Azonban a mai nap segítségével fényt vethetünk a nők kéréseire, a nők és a férfiak ugyanolyan jogokkal rendelkeznek. Egyetérte velem abban, hogy a szülői szabadságot is egyenlően kell megosztani a nők és a férfiak között, hogy a nők előre mozdulhassanak a karrierük során. Jó, abszolút Eh, Igen, valóban. Valóban egyenlő módon kell a szülési szabadságot eh, eh, megosztani a férfiak és nők között, és egyetértek önnel. De ennek mi köze március 8-ához? Napi 24 órában, heti 7 napban kell a nők jogaiért küzdeni. A társadalomban azt kell elérnünk, hogy a kisfiúk és a kislányok ugyanolyan módon nőhessenek fel, ugyanolyan esélyekhez jussanak, ugyanúgy kiteljesíthessék a bennük rejlő lehetőségeket. Köszönjük, González asszony! Köszönöm, elnök asszony! Fel kell lépnünk a macsizmus és az egyenlőtlenségek ellen nap mint nap, és ezt a vitát nem csak március 8-án kell lefolytatnunk. Szeretnék kiemelni néhány dolgot. Először is az Európai Unióban az egyenlőtlenség összefügg azzal, hogy a közéletben korlátozott a nők szerepe és jelenléte. Elég, ha megnézzük, hogy az Európai Parlamentben a 25 szakbizottság közül csak 10 esetében nő az elnök mi vagyunk azok, akiket a rosszabb munkakörülmények sújtanak, ami körünkben magasabb a munkanélküliség, a bérszakadék, és a bérek közti különbség is 16%-ot tesz ki. A nők azok, akik elsősorban mások gondozásával foglalkoznak, ami nagyon fontos a társadalom egésze számára. Végezetül észak és dél között még súlyosabb a különbség, ugyanis a szociális juttatásokat a megszorító intézkedések miatt visszavonták, és ez plusz terheket jelent romlottak a munkakörülmények, ennek következtében a nők azok, akik elszenvedik a megszorító intézkedések oroszlán részét. Európa egyenlőségre törekszik, egyenlőséget akar, és ennek a követelménynek meg kell felelnünk. Grappini képviselő egy kékkártyás kérdést szeretne intézni önhöz. Elfogadja? Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! Ön és mások említették az egyenlőtlenségeket itt az Európai Parlamenten belül is. Ha az emberek többsége nő a legtöbb országban, akkor a nők miért nem a nőkre szavaznak? Hogy lehet ez? Már kérnénk a választ. A probléma az, hogy a közéletben a hatalmi pozíciók nagy részét férfiak töltik be, nem pedig nők. Arról nem is beszélve, hogy az egyenlőtlenség és a nő ellenesség a társadalomban nagyon mélyen gyökerezik, ezt fel kell oldanunk, és ehhez költségvetési forrásokat kell elkülönítenünk, nem elég, hogyha csak a szavak szintjén vesszük fel ezt a küzdelmet. Sojdruva, azt hogy a következő hozzászóló. tisztelt kollégák! először is szeretnék a biztos asszonynak köszönetet mondani a megközeltésért és a konkrét javaslatokért amelyeket megfogalmazott a jövőre nézve. láthatjuk hogy a nők társadalmi és gazdasági helyzete messze van még a kívánatostól és csak romlik a helyzet, főleg most, amikor például a köztársaságban már növekedési pályára lépett a gazdaság, még mindig több mint 12%-os a bérszakadék férfiak és nők között az állami szférában, valamint a magángazdaságban is. A nőket az iparban például és különböző ágazatokban, mint az oktatás vagy az egészségügy alacsonyabb bérekért alkalmazzák. A nők azok azonban, akik főleg a gyermekgondozásban és az idősek gondozásában részt vesznek. Az Európai Unió nem írhatja elő a tagállamoknak, hogy mit tegyenek, de azt ki kell mondanunk, hogy tiszteljük a nőket, azokat, akik gyermeket vállalnak, akár több gyermeket is, mert nagy bátorság kell egy ilyen döntéshez. Éppen ezért megfelelő szülési, anyasági szabadságot kell számukra biztosítani, anyagi biztonságot. És azt is el kell mondjuk, hogy tiszteljük azon nőket, akik szeretnének gyermeket vállalni, és egyidejűleg szeretnének a munkaerőpiacon maradni. Éppen ezért lehetővé kell tennünk számukra a munkavállalás rugalmas formáit és a gyermekek számára az intézményi gondozást, a gyermekgondozási létesítményeket. Édesanyámnak is szeretnék köszönetet mondani, mert politikus volt, orvos és tökéletes anya is egyben. Kikettes kérdést szeretnék önhöz intézni Fantuli szúrtól. hajlandó megválaszolni? Igen, akkor Fantuli szúr parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A mai fogyasztói társadalomban a nők nek szakmai előremenetelük roppan nehéz. Ugyanakkor gyereket vállalhatnak, és ahogy a kettőt egyszer megvá... megvalósítsák, általában csak egy gyermeket vállalják. Nem kellene esetleg a nőktől tényleg megkérdezni, hogy mit akarnak a nők. Mi lehet, hogy csak arról beszélünk, hogy a karrierista nők mit akarnak, nem? Vážený pane kolego, já myslím... Köszönöm, kedves kollega. a legtöbb nőnek meg kell adni a lehetőséget, hogy szabadon válasszanak. Ha azt mondjuk, hogy a férfiak és a nők egyenlőek, akkor ugyanúgy teljesen szabadon dönthetnek az életükről. Igen, én is anyaként képzelem el a nőket, ugyanakkor fontosnak tartom, hogy otthon maradhassanak a gyermekvállalás után, ugyanakkor visszatérhessenek a munkájukhoz, a szakmájukhoz, a karrierjükhöz később. Mrs. Picierno. Picierno asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm biztos asszonynak is az elmondottakat. Úgy tűnik, hogy valóban nagyon komolyan elkötelezett a téma iránt. Köszönöm minden kollégának, aki hozzászólt ez az értékes és érdekes vitához. Ugyanakkor, kedves kollégák, el kell ismernünk, hogy ez, ez egy teljesen átlagos nap. Nagyon, a legtöbb nő számára ez egy teljesen átlagos nap. Főként azon nők számára, akik Európa jövőjét képviselik a menekült nőkről beszélek, mert az érkező migránsok, a, akik a görög-macedón határon érkeznek, nos az elleni érkező migránsok 60%-a nő és gyermek. A múltat ünnepeljük, miközben a jövő előtt bezárjuk Európa kapuját. A nők csempészetét, a nőkkel való kereskedelmet nem vesszük, komolyan lezárjuk Európa határait a nők előtt, miközben a nőkről beszélünk. Elképesztő, hogy mind kell keresztül menniük ezeknek a nőknek, ezért szeretném, hogyha március 8-án őket ünnepelnénk, a menekült nőket, akiknek el kell menekülniük az otthonukból, a hazájukból, akik szabadságot, egy szebb élet reményét keresik. Én egy másfajta Európában hiszek, kollégák. Én egy olyan Európáért dolgozom, és egy olyan Európában hiszek, amely valóban szolidáris. Éppen ezért az önökhöz küldött levelembe már elmondtam, és most újra elmondom. Kérem önöket, hogy menjenek el, személyesen nézzék meg, hogy hogyan zsákmányolják ki a nőket, hogyan erőszakolják eh, meg őket, miket kell elszenvedniük a Macedón határon, milyen körülmények között kell élniük. A görög-macedón határa mindannyian el kell, hogy látogassanak, hogy saját szemükkel lássák, hogy mire mond nemet, kik előtt csapjuk be Európa kapuit. Köszönjük. Etheridge úrtól egy kékkártyás kérdést kap, hajlandó erre válaszolni? Yes, Mr. Etheridge. Etheridge úr. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetért velem, képviselő asszony, hogy a Nemzetközi nap igazából egy komolytalan dolog. Ami igazán fontos, az az esélyegyenlőség mindenki számára. A nyugati nők számára pedig fontos, hogy a nyugati szabad társadalom értékeit megőrizhessük, eh, és fontos, hogy ezeket az értékeket a beáramló tömegek ne sodorják el, akik más értékekkel érkeznek, más értékeket szeretnének. A, a nyugati nők szabadsága egy olyan fontos alapértéke, amit viszont meg kell őriznünk. Ezzel egyetért? Válasz? Köszönöm. Nem értek önnel egyáltalán egyet semmivel nem értek egyet, amit mondott. Már csak azért sem, mert úgy érzem, hogy a Nemzetközi Nőnap nagyon fontos, mert a Nemzetközi Nőnapon e, ünnepeljük azt, hogy mi mindent sikerült elérni a nőknek. Mindazoknak, akik előttünk keményen harcoltak meg azokért a, a jogokért, amelyek fontosak, és amelyeket mi most természetesnek veszünk. Itt van például az, a szavazati jog, az egyenlő munka munkáért egyenlő bért joga, a, a szülési szabadság. Ezeket mind természetesnek vesszük ma már, ugyanakkor ezért nagyon keményen meg kellett az elődeinknek harcolniuk. De hogyha a szabadságról beszélünk, szabadságjogokról, akkor ne felejtsük el, hogy Európa mennyire fontos szerepet játszott a történelem során az esélyegyenlőségben, ugyanakkor pont most Európa elfordítja arcát a menekült nőktől, miközben borzasztó események zajnak Európa határain. A nők és gyermekek őket megpróbáljuk Európából kizárni szöges dróttal. Ezért tehát, kollégák, Éppen ezért azt hiszem, hogy nem nemzetközi nőnap van, hanem a szégyen napja. 30 másodperce lett volna válaszra, majdnem két percet beszélt. A spontán hozzászólások következnek. Peter Marijana az első hozzászólónk. gospođo predsjednice, gospođo povjerenice. Žene danas eh, teže dobivaju... Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony! Nekünk, nőknek bizony elég nehéz a helyzetünk akkor, amikor munkát keresünk. Nehéz a magán és a szakmai életet egyeztetni, a nőket büntetik azáltal, hogy alacsonyabb bérezést biztosítanak számukra, illetve könnyebben elveszítik a munkahelyüket. Nincs egyenlő bérezés ugyanolyan munkáért, a nők a zaklatásnak is kivannak téve. Bár azt látjuk, hogy az egyetemről több nő kerül ki, mint férfi, mégis később ezeket a nőket nem látjuk viszont döntéshozatali pozíciókban. nincsenek tulajdonaik, ingatlanjaik, és nagyon gyakran nincs nyugdíjbiztosításuk sem. Ezért nemzeti nyugdíjrendszerekre van szükség, amelyek az öregkori szegénységet megakadályozzák. Marias képviselő. Elnök asszony, a mai nőnapra való tekintettel szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a gazdasági és pénzügyi válságban, amely még mindig sújtja Európát, nagyon sok ország elszegényedett, és ennek a nők a fő áldozatai, hiszen nekik napi szinten kell áldozatokat hozniuk a család érdekében. Óriási az egyenlőtlenség a férfiak és nők között, a bérezés szempontjából 16%, akár 31% a nyugdíjak esetében, óriási a diszkrimináció is és a megszorító intézkedések következményeit nyögjük, most pedig a vállalkozó nők is hátrányba kerültek. Ugyanis a óriási szociális juttatásokat kell fizetniük, a mezőgazdaságban dolgozók helyzete is hátrányos, tehát nem szabad hagyni, hogy elszegényedjen Dél-Európa még jobban. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Egy igazi politika, amely előmozdítaná a nemek közti egyenlőtlenséget, az egyenlőtlenséget kiváltó okokat kell, hogy célba vegyek, ezek pedig ma főleg gazdasági és kulturális természetűek, főleg az előzőekre szeretnék utalni nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a diszkrimináció intézményesített formákat öltsön, mint például amelyeket a katolikus egyház képviselt, amely, képvisel, amely megtiltja a papságot a nőktől, pusztán azért, mert nők. A katolikus egyház politikailag államként szerveződik a Vatikán által, éppen ezért mindannyian el kell várjuk az államfőtől, a pápától, hogy vessen véget ennek a tarthatatlan diszkriminációnak az egyházon belül férfiak és nők között. Ha ez valóra válik, akkor azt hiszem egy nagy lépést tettünk előre, ha nem is az egyenlőtlenségek felszámolása, de mindenképpen csökkentése terén az egész világon. Polcsák úr következik. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova, i když vím, že nemohu určovat pořadí, byl bych samozřejmě velmi rád. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Inkább Zsetina úr, urat hallgathattuk volna meg az én felszólásom előtt, hogyha választhattam volna, de egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, a sovinizmus nem mindenkinek tulajdonsága, és amit hallottunk a kollégáktól, az bizony elkeserít. Jó szerencsét kívánok a nőknek, és minden jót a Nemzetközi Nőnapon. A társadalom 50%-át nők teszik ki, 48%-ban találunk férfiakat, ezt a természet határozta így, mégis a nők diszkriminációtól szenvednek a munkaerőpiacon, a bérezések tekintetében, ez tény, és valamit tennünk kell ennek orvoslására. Párbeszédet kell folytatnunk, a biztos asszony nagyon gyakran részt vesz ezeken az eszmecseréken. Azonban jó lenne, hogyha az, amit itt a plenárison elmondunk, az valóban tükrözné a nők helyzetét. Mégis azt mondhatom, hogy a kollégák hozzászólásai nem mindig mutatják ezt. Köszönöm szépen. Nos, úgy érzem, hogy fontos nem csak a nők véleményét, hanem a férfiak hangját is meghallani most a Nemzetközi Nőnapon. Éppen ezért örülök annyinak, hogy férfiként egy pár szót magam is szólhatok egy kérdésről. Fontos, hogy napirendre tűzze az Európai Parlament az európai nők helyzetének kérdését, mert a világon egyetlen szervezet sem tesz többet az nők jogaiért, mint az Európai Unió és az Európai Parlament. Sokat tettünk, de még többet kell tennünk az én hazámban. Múlt héten választásokat tartottunk. 30% volt a nők aránya a pártjelöltek között. Így most az ír parlamentben több a nő, mint bármikor eddig. Tegnap a rádióban azt is hallottam, hogy sok cég ben nőtt a az igazgató tanácsokban a nők aránya, és ezen cégeknél magasan nők aránya az igazgató tanácsban sokkal nagyobb a nyereség is. De. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, tisztelt eh, kollégák. Először is jónak tartom, hogy eh, ilyen sok férfi van a teremben, mert eh, az egyenlőtlenség azt hiszem mindannyiunkat érint. Ma a társadalmi, gazdasági helyzetről beszélünk, de igazából bármilyen más példát is hozhatnánk. A nőnap igazából nem ok arra, hogy ünnepeljünk, hanem a követeléseinket kell évről évre hangoztatnunk. 40 éve már döntés született arról az EU-ban, hogy a bérek egyenlőek kell legyenek, de ha azt nézzük, hogy most még 16 százalékos a bérkülönbség, Németországban 22 százalékos, ami szégyenletes, ez azt azt hiszem, hogy elfogadhatatlan. A nők elleni erőszak még mindig napirenden van, ezt sem fogadhatjuk el. A nők ugyanúgy emberek, mint a férfiak, éppen ezért védeni kell őket is. És a vállalkozókról is beszéltünk, a női vállalkozókról, és azt állapíthattuk meg, hogy a hitelekhez való hozzáférés a nők esetében egyáltalán nem olyan magától értetődő, mint a férfiaknál. Tehát nagyon sok tennivalónk van még, azt hiszem biztos asszony, hogy mindannyian támogatjuk önt, egy új stratégiára van szükségünk, és most tényleg egy olyan stratégia kell, ami hasznos. Kaput. Köszönjük Kaputo úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Március 8-a. Nagyon jó alkalom arra, hogy az európai nők helyzetére beszéljünk. Két irányelv is van az esélyegyenlőség témájában, még mindig re- rengeteg a hiányosság. Messze vagyunk még az igazi esélyegyenlőségtől a férfiak és a nők között a nők társadalmi gazdasági helyzete bizony még hagy kívánivalót maga után. A minden erőfeszítésünk ellenére mai napig nincs elég nő a cégvezetők között, az igazgató tanácsokban, és bár a nők munkerőpiaci részvétele javulóban van, de a e, felső vezetők között egész egyszerűen nincsen belőlük elég. Ugyanez igaz a politikára is. Nem csak panaszkodnunk kell emiatt, nem. az Európai Uniónak érdemi lépéseket tennie annak érdekében, hogy a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetésnek véget vessünk. Március 8-át éppen ezért azzal tudnánk a legjobban ünnepelni, hogyha valódi eredményeket tudnánk felmutatni, és nem csak beszélnénk a hiányosságról. Já měl v životě štěstí, potkal jsem mnoho... Köszönöm szépen. Nagyon sok erős, bátor nő vett körül az életembe, egyik ezek közül az édesanyám volt. A háború alatt nem a férfiak, hanem a nők és a gyermekek szenvednek leginkább, Mindannyian tudják bizonyára, hogy múlt héten, pénteken elraboltak egy nőt, és Nede Szevcsenkót jogtalanul fogva tartották, fogra tartottak, és éjségsztrájba kezdett. Ma az ötödik napon tart. Nem eszik, nem iszik, kritikus helyzetben van, ez azt jelenti, hogy akár egy napon, napokon belül, de akár órákon belül is elvesztheti életét. Harminc három évre ítélték el. Azt kérem mindenkitől, hogy segítsen abban, hogy kiszabadítsuk. Of course, I always appreciate uh, uh, having the opportunity of... Köszönöm, mindig örülök annak, hogy a nemi esélyegyenlőség kérdéséről beszéltünk az Európai Parlamentben, valóban inspiratív a vita itt mindig e témában. Ha megengedik, akkor a felvetett kérdésekre röviden reagálnék. A magán és élet és a munka összeegyeztethetésével kapcsolatban a, a, az ö, szülési szabadságra vonatkozó irányelvet miért vontuk vissza? Most azért, hogy valami jobban álljunk elő helyette, olyannal, amely jobban megfelel a nők igényeinek. A jelenlegi szülési szabadságra vonatkozó irányelvre több tagállam azt mondta, hogy nekünk ilyen már van, valami frisset, jobbat, újat várunk Európától. Éppen ezért a 2016-os munkacsomagunkban a jogalkotási és nem jogalkotási javaslatokkal próbáljuk majd elérni azt, hogy a munka és a családi élet összeegyeztethetősége javuljon. Alapvetően a nők választási lehetőségeit próbáljuk kiterjeszteni. Nem akarjuk mi senkinek megmondani, hogy mit tegyen, milyen az ideális nő vagy anya. Nagyon sok fiatal nő, aki uh, egyetemre jár. Tudjuk, hogy az egyetemisták között a nők aránya 60 százalék. Sokszor el kell dönteniük, hogy gyereket vállalnak, vagy egy karriert építenek. Gazdasági szempontból is irracionális ilyen döntésre kényszeríteni őket. Meg kell éppen meg kell teremtenünk a lehetőséget arra, hogy ne vagy-vagy, hanem is legyen. Természetesen én is ne, anyaként azt hiszem, hogy ez a legszebb dolog, és a legfontosabb dolog, amit életemben tettem. Mégis, ha cinikusak akarunk lenni, a társadalomnak gyerekekre van szüksége, hiszen ők a jövő adófizetői. De miért csak a nőkre hárul ez a teher? Ez így nem fenntartható. Éppen ezért ezzel az új javaslat csomaggal azt szeretnénk elérni, hogy a, a dolgozó szülők lehetőségei javuljanak. Az új javaslatcsomag erre próbál majd kiterjedni. Ami a bérbeli fizetéseket illeti, 16% a nők hátránya átlagban. Ez nagyon magas. Vagy a nyugdíjak terén 40% a nők hátránya. Ez egész egyszerűen nem tartható elfogadhatatlan, ezért megpróbáljuk arra szorítani a tagállamokat, hogy az adó és szociális jogszabályokban tegyenek olyan intézkedéseket, amelyekkel a bérbeli és nyugdíjbeli különbségeket jelentősen csökkentik, hiszen ez a fajta óriási diszkrimináció tarthatatlan. Ez annak tudható be, hogy a nők a, a, a, a családban sokkal fontosabb szerepet játszanak a gyereknevelésben, a család ellátásában, és ez mind nem fizetett, el nem ismert munka, ami aztán nem jelenik meg sem fizetésben, sem nyugdíjban. Ez a társadalom hibája. A többszörös ö, diszkriminációról beszélt Soraya Post, valóban ez különösen kritikus helyzet. Rettenetes esetekről tudunk. Olyan emberekkel találkoztam, olyan emberekkel beszéltem, a, a, olyan roma nőkkel, akikkel személyesen találkoztam, és akiktől azt hallottam, hogy hogy ők, ők tartják el a családot, utána pedig fizikai erőszakkal veszik el tőlük a, a pénzt, amit, a, amit például a család ellátására kapnak. Éppen ezért láthatjuk, hogy többszörös diszkriminációval kell szembenéznünk. Végezetül a nők és a vállalatvezetés, hát a, az igazgató tanácsokban a nők aránya erre vonatkozó irányelvet jelentősen megváltoztattuk, ami nem kis mértékben nekem tudható be. Szerettük volna, hogyha hogy, hogy fontos, hogy tehát nem, a, nem egy klasszikus értelemben vett pozitív diszkriminációt szeretünk volna, hanem csak a hátrányos megkülönböztetés hiányát. Azt persze nem akarjuk, hogyha egy rátermett férfi csak azért tegyenek ki az igazgató tanácsba, vagy átállít egy nem feltétlenül rátermett nő, mert az egyik férfi a másik nő. Nem, ugyanakkor nem szabad, hogy semmilyen szempontból valakinek a neve szempont legyen. Éppen ezért úgy érzem, hogy a döntéshozatalban, a vállalatvezetésben és a politikai döntéshozatalban a nők szerepét nem úgy tudjuk növelni, hogyha egy jogszabályt hozzunk, hanem akkor, hogyha az élet minden területén, minden intézkedésünkkel azt szolgáljuk, hogy ne kerüljenek hátrányba a nők, nem lehet mindent egy, szab, egy eh, kétsoros szabályjal elintézni, ennél sokkal bonyolultabb, összetettebb ez az egész kérdés. A nők részvétele a vállalatvezetésben és a politikában egy összetett, bonyolult probléma, amit a mindennapokban sokkal összetettebben eh, kell közelíteni, hiszen láthatjuk, hogy eh, ez a távlati cél. Köszönöm szépen, zárásképpen egy pozitív üzenettel zárnám. Úgy érzem, hogy a nők nem harcolni akarnak, a nők együttműködni akarnak. Ezt mondom a férfi politikus társaimnak. Azt hiszem, hogy ezzel a megközelítéssel még gyorsabban tudunk változtatni. A dolgokon persze ehhez szükség van a másik félre, és szükség van arra, hogy a férfiak is együttműködjenek velünk. Köszönöm, tisztelt képviselők, a figyelmüket, és köszönöm azt, hogy segítik a munkánkat. Debate is closed. Ezzel a vitát lezárom,